a nemzeti hatóságot tájékoztatja erről. Folytatjuk akkor a napi rendel, a tanács és a bizottság nyilatkozatai rasszizmusról szóló ENSZ konferencia következtetései. Így módon tehát megadom a szót a tanács nevében Kohut úrnak. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, ennek asszony. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm önöknek a lehetőséget, hogy részt vehetek és beszámolhatok a Durbani konferenciáról. A e konferenciához vezető előkészítő folyamat különösen összetett volt. Nagyon sok országnak súlyos kétségei voltak a folyamattal annak fényében, ami korábban történt fölmerült a lehetőség, hogy a konferenciát a gyűlölet és a türelmetlenség kifejezésére fogják felhasználni. Több tagállam, a sajátom is többek közt úgy döntött, hogy nem e, folytatja részvételét a konferencián. Ezeket az aggályokat az ENSZ egy tagja vissza is igazolta a konferencia elején. Nem csak, hogy elfoghatatlanak tartjuk ezt, hanem ez egy az egyben ellentmond a konferencia szellemével és céljával, illetve a céljának is szellemének. Ezt követően számos tagállam elhagyta a termet, Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az a konstruktív hozzájárulás, amelyet a konferencia előkészítéséhez eh, az érintettek hozzájárultak, mindenféleképpen dicséretet eh, érdemel. A konferencia eredményét jelentő megfogalmazott dokumentum különösen nagy fontosságú. Az ugyanis tiszteletben tartja az eddig elveket, és maradéktalanul tiszteletben tartja a meglévő emberi jogi egyezményeket, különösen a vélemény nyilvánítás terén, és nagyon sok olyan követelésünket is tartalmaz, amely a vallásszabadsággal kapcsolatos. Megtartottuk a szövegben a holokausztra utaló bekezdést is, mind a konferencia mind az annak eredményét megfogalmazott dokumentum jelentős. És a továbbiakban is küzdenünk kell, hogy a vállalásokat teljesítsük. A tanács továbbra is aggódik amiatt, hogy az idegen gyűlölet és a rasszizmus jelenségei továbbra is fennállnak, ezek a legfontosabb emberjogi kihívások közé tartoznak a mai világunkban. Tudom, hogy a parlament is maradéktalanul egyetért ezzel, hiszen a parlament feladata a jogi alapok nagy részének elkészítése. Az, el, az idegen gyűlölet és a rasszizmus elleni folyamatos küzdelem mind politikai szándékot, mind folyamatos munkát feltételez, kölcsönös megértésre és a tolerancia erősítésre van szükség. Vannak jelek arra, hogy az Európai Unió intézkedései eredményesek ezen a téren. Kétségtelen, hogy a fejlődés nem robbanásszerű, és sok olyan ország van, ahol az eredmény kimondottan negatív. A jelenlegi gazdasági válság világszerte fellobbantotta az idegen gyűlöletet és az rasszizmust. Ezért ma minden korábbinál fontosabbak a rasszizmus ellenes e, és az idegengyűlölet ellenes politikák és ezek végrehajtása. A menedékesek, illetve a kisebbségek, mint például a romák megvédése rendkívül fontos. Az Európai Uniónak ezen a területen fontos joganyagai e, vannak, amelyek tükrözik az Európai Unió létrehozásának szellemi alapjait is. Az Európai Unió rendszeresen elutasítja és visszautasítja a rasszizmus minden megnyilvánulását, és emellett eh, ki is tart a jövőben is. Az alapegyezmények szelleméből fakad ez, mind az Európai Unión belül, mind azon kívül külső kapcsolataink révén küzdenünk kell az idegengyűlölet és rasszizmus ellen a közvetett és a közvetlen fai, etnikai megkülönböztetés ellen munkahelyen épp úgy, mint eh, a szolgáltatások terén vagy az oktatásban. Minden más megkülönböztetést is elutasítunk, ideértve az vallást, az életkort, a szexuális orientációt, irányultságot, stb. Különösen a munkahelyen az Európai Unió törvényeket alkotott, eh, amely nek értelmében a gyűlöletre uszítás is büntethető cselekmény, amennyiben az vallás, bőrszín, származás vagy nemzetértékei származása hivatkozó valósul meg. Említést kell tennünk az emberiség ellenes bűncselekmények és a háborús bűnök ellen is, és fontos, hogy a kétoldalú emberjogi és egyéb tárgyalásokban eh, kellő hangsúlyt kapjanak ezek a témák, például a Kínával és a folytatott tárgyalásainkban is. A rasszizmus és az idegen gyűlölet elleni küzdelem tehát eh, eh, teljes mértékben beépült valamennyi többi politikánkba, nem csak annak mellékes szállat képezi. A tagállamok koordinálják tevékenységüket, annak biztosítására, hogy az összes részvevő tagállamban végrehajtsák ezeket az elveket, és tiszteletben tartsák ezeket az értékeket. Az Európa Tanács és az ENSZ szélesebb keretein belül is arra utalnak ezek a példák, hogy közösen, együttesen elköteleztük magunkat ezen értékek mellett, és világszerte szerepet vállalunk ebben a Durbani konferencia, ezen szélesebb erőfeszítések része volt. Nem volt könnyű, ez, és láthatóan voltak olyan felek, akik az ő szűklátokörű politikai céljaik érdekében eh, használták ki eh, lehetőséget, éltek vissza lehetőséggel, de végső soron megerősítette ez az élmény is azt, hogy továbbra is meg kell erősítenünk, továbbra is eh, küzdenünk kell az rasszizmus és az idegen ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bizottság nevében úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon örülök annak, hogy evitán részt vehetek. Az Európai Bizottság a Dárbeli konferencia előkészületeit eh, nagyon szorosan követte, és az Európai Unióval kapcsolatban biztosította a megfelelő részvételt. Ennek során az Európai Parlament képvis- eh, kérését figyelembe vettük. Az Európai Parlament felszólította az Európai Uniót, hogy aktívan részt, vegyen részt a Darbeni konferencián, a tárgyalásokon. A, abban a határozatban, amelyet az, ember, az ENSZ emberi jogi tanácsával kapcsolatban, illetve az Európai Unió folyamatban betöltött szerepével kapcsolatban folytattunk. Január 15-én született meg az a határozat. Ennek értelmében tehát 5, 15 tagállam kívánt részt venni a bizottság, részvételét megerősítette megfigyelőként. A bizottság a tagállamok többségével értett egyet, melyek szerint az Európai Unió fő irányvonalát a konferencia dokumentuma kell, hogy tartsa. Az elfogadott záró dokumentum egy kompromisszum eredménye. Ez még nem ideális szöveg. Mégis a dokumentum nem tartalmaz antiszemitistának nevezhető elemeket, az országokkal szemben, vagy meghatározott régiókkal szemben, vagy vallásokkal szembeni méltánytalan gondolatukat. Az ENSZ tagállamok számára egyért, egyhangulag elfogadhatónak bizonyult ez a kompromisszumos szöveg. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi közösség valóban felkíván lépni a diszkrimináció és fajgyűlölet ellen. Ez egy, megfele- egy elfogadható válasz azokra a próbálkozásokra, amelyek a konferenciát antiszemita célokra kívánták felhasználni. Ezeket a próbálkozásokat az Európai Bizottság egyébként határozottan elutasította. Mégis az eredmények és a konferencia során tapasztalt események nem jelentik azt, hogy az Európai Bizottság hosszú távon ki kívánná vonni magát kötelezettsége alól. Nem, energikus formában felkívánunk lépni az idegen gyűlölet és fajgyűlölet minden formája ellen. A rasszizmus és antiszemitizmus gyűlölet elleni politikát tovább szeretnénk vinni az Európai Unión belül és határain kívül is a hatásköröknek megfelelően. A szerződés alapján biztosított jogköröknek megfelelően. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, hadd mondjam azt, hogy én személy szerint is egészen nagy figyelemmel kívánom a kerethatározat végrehajtását nyomon követni. A tagállamok feladata az átültetés. Igenis, kiállok azért, hogy minden rendelkezést megfelelő formában hajtsanak végre. alapvető emberi jogokkal foglalkozó ügynökségünk, ha hozzátehetem, még további lehetőség arra, hogy éljünk megfigyelő szerepünkkel. Egyértelműen szeretnénk és egyöntetően e kérdésben fellépni. Reméljük, hogy az ENSZ fajgyűlölet, idegengyűlöletre vonatkozó konferenciáját ilyen elviselhetetlen nyilvánosan gyűlöletre buzdító közbekiáltások nem zavarják. Reméljük, hogy jobb napok várnak ránk. Köszönöm. Köszönöm szépen a lelnök úrnak. A frakciók nevében Tanok úr az első hozzászóló, az eppd EPPD-je nevében. Elnök asszony Ahmadinejad iráni elnök nemrégben azt mondta Genfben, hogy Izrael egy rasszista ország. Nos, csábító gondolat, hogy populista demagógként leírjuk őt, azonban korábban emlékszünk arra buzdított, hogy törjük le a térképről Izraelt, és kétségtelen, hogy az által annyira óhajtott atom fegyverek célja pontosan ez lenne. Teljesen jogos, hogy Izraelt az EU partnerének tartjuk, könnyű egy olyan ország, könnyű a rasszizmus egyértelmű jeleit elutasítani, azonban vannak olyan országok is, amelyek kevésbé rasszisták az ő esetükben, nehezebb a megítélés. Izraelnek továbbra is nyílt a bevándorlási politikája, úgy tekint magára, mint a világ sítóságának otthonára, de vigyük figyelembe az izraeli arabok helyzetét, akiknek olyan életszínvonalat biztosít az állam, amely alig látható más arab államokban. Úgy gondolom, hogy Ahmadinejad célja az volt, hogy az iráni eh, iszlám köztársaság viszonyairól elterelje a figyelmet Izraelben szabad a sajtó, Iránban a házasságtérők, a, a homoszexuálisok kivégzése kerülnek, akár fiatalkorúakat is kivégeznek megkövezéssel. Izraelben erre nem kerülhet sor. Izraelben a kisebbségeket értékelik, nagyra becsülik, és a jogaikat védik, ugyanígy a melegek és a leszbikusok jogait is védik. Úgy gondolom, hogy a teheráni barbár és tragikus rendszert saját megfelelő fényben kell látnunk, akkor is, amikor kritizál más országokat. Úgy gondolom, hogy szégyen, hogy az Európai Unió tagállamai delegációkat küldtek eh, eh, eh, Dörbenbe, annak ellenére, hogy tudták, hogy Ahmadinejad meg fog jelenni, és véletlenül ilyen nyilatkozatokat fog tenni szocialista frakció, Gomes asszony, egy perc, 30 másodpercet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Durbani konferenciát sikeresnek kell tekintenünk. A záró dokumentum az Európai Unió által felállított vörös vonalakat figyelembe veszi, szemben azokkal az álláspontokkal, amelyek korábban oly sok vitát teremtettek. Azonban ez a dokumentum valószínűleg megmarad azokban, akik részt vettek a Genfi konferencián és a vitákon. A rasszizmus elleni küzdelem és ezek a, ehhez hasonló általános témák azok, amelyek tulajdonképpen hozzásegítettek ahhoz, hogy végül nem volt katasztrofális eredményű ez a konferencia. De ne felejtsük el, hogy milyen incidensek is történtek. Az elfogadhatatlan, provokációs szavak, amelyeket Ahmadinejad elnöktől hallottunk, arra késztették az uniós delegációt, hogy kivonuljanak a teremből. Sajnálatos módon a beszédnek, hozzászólásának az egyetlen célja az volt, hogy vádoljon és megosszon. És az Európai Unió megosztott volt, gyengeséget mutatott, és a rasszizmusról szóló beszéd, illetve a gyűlöletkeltés igenis szükségesé teszi, hogy reagáljunk. Elnök, most pedig az ALDE nevében Intveld asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy általános megjegyzéssel hadd kezdjem. Az országok nem rasszisták, az emberek rasszisták. Nagyon sokan vannak Iránban, biztos vagyok benne, akik nem osztják elnökük véleményét. És úgy gondolom, hogy elszalasztottuk ezt a lehetőséget. Európa gyenge volt, csen, megosztott és csöndben maradt, és nem szólalt fel azok érdekében, azok nevében, akiket ide sorolhatunk, és kimentek a teremből akkor, amikor az elnök felszólalt és rasszista beszédét így megtarthatta. Úgy gondolom, hogy ami ennél is rosszabb azonban az, hogy nem volt európai stratégia. Miért volt Európa megosztott? Miért? Szeretném tudni a tanácstól, és egy módosítót is éppen emiatt beadtam a később tárgyalandó jelentések kapcsolatban. Szeretnék a tanácstól magyarázatot kapni arra, hogy miért nincs erre európai stratégia, miért nem volt. A 27 európai tagország miért nem volt képes megállapodni egy stratégiában, a, ha majd a Lisszaboni szerződés, amelyet a tanács is támogat, hatályba lép, és a 27 tagállamnak egyértelműen erőfeszítéseket kell tenni az e- egyértelmű stratégia és egyhangú stratégiáért, akkor ezt miért nem lehet, lehetett megtenni most? A vallással kapcsolatban nagyon aggódom, hogy egy ENSZ szervezet el tud fogadni olyan határozatokat, amely a vallásokat tiltja vagy támadja a záró határozatban természetesen erre vonatkozóan is jeleztünk módosítókat, mégis iróniát látok abban, hogy ez a ház is még mindig nagyon nehéznek találja azt, nem hogy támadja, hanem hogy kritizálja egyáltalán a vallásokat, egy fő európai vallást konkrétan Kapato kollégámmal éppen ezért kritizáljuk az AIDS elleni harc miatt megfogalmazottakat. A tanácsot arra szeretném kérni, tehát még egyszer, hogy mondja el, hogy mit tesznek azért, hogy európai stratégia alakuljon ki. Az asszony, szeretném mindannyiukat arra kérni, hogy tartsák egészen pontosan be a felszólalási időt. A napi rendünk ma délután nagyon hosszú, és nem fogunk tudni végigmenni rajta egyébként. Most akkor a spontán hozzászólások következnek, ketten szeretnének szólni. Először Andri Kéne asszony, egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a Durbani kettes konferencia záró dokumentuma konszenzusos. Jól lehet, a szöveg nem ideális, rendkívül bonyolult tárgyalások eredményeként jött létre. Jött létre. Az EU álláspontja mi volt? Szerintem fontosnak tekinthető, hogy az olyan témákról, mint a rasszista diszkrimináció, a sztereotípiák alkalmazása, a vallás, illetve a hiedelmek alapján az egyik kulcsfontosságú téma kell legyen. Nagyon határozott reakciót kell az elfogadhatatlan nyilatkozatokra tennünk, és nem szabad felhasználnunk a durbáni folyamatot arra, hogy rasszista megjegyzéseket tegyen bárki. Azt hiszem, hogy az Európai Unió határozott álláspontja az emberi jogok témájában, a rasszizmus, idegengyűlölet elleni küzdelemben, hogyha ez megvalósul, akkor sikeres lehet a folyamat. Madame Flotre, egy perc. Sajnálatos, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet áldozatai a áldozatainak nem volt lehetősége arra, hogy a Durbani konferencián nyilatkozzanak. Egyszerűen botrányos volt ez a konferencia, hiszen a konferenciát tulajdonképpen kisajátította magának Ahmedinejad elnök. Az iráni elnök után nagyon sok egyéb tagállam nagyon sok tagállam megbotránkozott. Én köszönöm azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek kötelezettséget vállalnak, hiszen ezeknek az államoknak köszönhetően vannak olyan intézkedéseink, amelyek igenis méltóságosak, és szerintem ismerjük el ezeket az erőfeszítéseket, mert az Európai Unió nem jelent meg, nem volt megosztott ezen a konferencián. Elnök, köszönöm szépen, Kohut úrnak adom meg a szót a tanács nevében. Köszönöm szépen. Az Európai Unió maradéktanul részt vett mind a megszervezésben, mind a záró dokumentum megfogalmazásában. Megpróbáltuk a kiegyensúlyozottabbá tenni a meg, meglévő, létező emberi jogi normák figyelembevételével és a vélemény nyilvánítás szabadságának tiszteben tartásával. E, fontos, hogy Izrael, fontosnak tartottuk, hogy Izrael legyen az egyetlen e, példa, amelyet a szöveg e, említ. Függetlenül attól a ténytől, hogy néhány Európai Uniós tagállam nem vett részt tagállamként. Hozzá kell tennünk azt is, hogy azok az országok, amelyek nem vettek részt, végsősorban nem akadályozták meg azt, hogy az Európai Unió, mint ilyen, megszólaljon a konferencián. Két nyilatkozat is készült az összes Európai Uniós tagállam nevében. Ezeket a következő elnökség adta elő. A leendő svéd elnökség továbbra is támogatni fogjuk a Durbani agendát. Öt tagállam a 27-ből úgy döntött, hogy nem vesz részt a konferencián. Ez semmiképpen nem vonja kétségbe azt, hogy az Európai Unió elkötelezett, ne lenne elkötelezett a rasszizmus és az idegen gyűlölet elleni küzdelem mellett. Ezeken az alapokon fogjuk az építkezést folytatni. Joggal mutattak rá, és ezt kritikának is tekintem, hogy végsősorban nem voltunk képesek arra, hogy közös alapot találjunk, soha nem volt ebben a kérdésben közös alap. És a nemzeti tagállami politikusok eh, ezt együttesen döntötték el. Tehát akik távoztak, azok tagállami képviseletként távoztak. Nos, a miniszterek azóta megvitatták ezt az ügyet, le fogjuk vonni a következtetéseket, tanulságokat, és vissza fogunk térni erre az ügyre, hiszen ez semmiképpen nem e, az EU történetének leghősiesebb pillanata, ezt is ki kell mondanunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Következik. Je vous remercie de toutes vos interventions. Köszönöm szépen Hétfőn Ferrero Wagner biztos asszony levelet kapott az, egy, az ENSZ menekült ügyi főbiztosától. Ezt a levelet a biztos is, a külügyi biztos is megkapta. Nos, a parlament által szervezett módhavi konferencia eredményére hivatkozva hangsúlyoznám, hogy fontos újra egységet mutatnunk az emberi jogok védelme terén világszerte, különösen a rasszizmus elleni küzdelemben. Billy eh, asszony minden tagállamot felszólított arra, hogy hozzunk létre egy ENSZ eh, kampányt a rasszizmus elleni küzdelemre, ahogyan azt a Dörbani konferencia zárdokumentuma is hangsúlyozza. Úgy gondolom, hogy ezt a felhívást komolyan kell vennünk. Az Európai Unió nagyon aktív, tevékeny szerepet vállalt a rasszizmus elleni harcban, és továbbra is oda kell figyelnünk, ébernek kell maradnunk, eh, és gondoskodnunk kell arra, hogy az intézkedések ezen a területen hatékonyan megvalósulnak. Egyet értek, együtt érzek sok felszólalóval, hogyha Európának lett volna egy stratégiája, és nem lett volna megosztott, akkor talán saját javunkra fordítottuk volna ezt az ügyet, egy hangon, egységes hangon szólalhatunk volna fel a megengedhetetlen kezdeményezésekkel szemben, és szeretnék köszönetet mondani az elnökségnek, a tanácsnak, amikor eh, úgy fogalmaztak, hogy ebből bizony tanulnunk kell. Remélem, hogy a ratifikáció, a Lisszaboni szerződés ratifikációja során olyan helyzetben leszünk, hogy egyúttal az Európai Unió külügyi politikájának eredményességet is tudjuk garantálni az emberi jogokra való tekintettel. Az Európai Unió álláspontja sokkal erősebb lehet, és maradéktanul egyetértek több felszólaló véleményével, amelyet ma délután meghallgathattam. úgy gondolom, hogy ez lehetőség számunkra arra, hogy a jövőben sokkal eredményesebb stratégiákat fogadjunk el. Köszönöm, mondja az elnök, ezt a vitát lezárom, tovább lépnék akkor a következő napi rendi pontra, amely nem más, mint a Raimanovihoz Igerma féle jelentés, emberi jogok világszerte 2008-ban és az Európai Unió vonatkozó politikája. Oviol úr éppen most tette be a lábát a terembe, megadom a szót. Négy percben. Ennyi.